Vayan ocupando sus asientos. Kérem foglaljanak helyet. Y preparen sus készítsék elő szavazókártyáikat. Tengo el placer de comunicarles que está... Nagy öröm számomra, hogy elmondhassam önöknek, hogy hivatalos delegációt üdvözölhetünk körünkben a, akik a galérián ülnek, és a keresztény köztá, közösséget képviselő vallási vezetőkről van szó, a közel-keletről, Irakból és Libanonból. Somos conscientes de la difícil situación que existe en la... Tudatában vagyunk annak, hogy a régióban milyen nehéz a helyzet, nagyon sok keresztény közösségnek, nagyon sok vallásos közösségnek, és ezért szeretnénk támogatásunkról biztosítani önöket. Üdvözöljük önöket az Európai Parlament.